Please take your seat. Mindenkit kérek, hogy foglalja el a helyét. Jag vill hälsa alla väldigt varmt väl. Mindenkinek jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm Önöket és mindenkit szeretett, mindenkit szeretettel köszöntök. Ezt az ülést a Külügyi Bizottsággal és a Fejlesztési Bizottsággal együttműködésben tartjuk, és részt vesznek az Emberi Jogi Albizottság, valamint a Biztonság és Biztonsági és Védelmi Albizottság tagjai is. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen módon működhetünk együtt és nagyon nagy kíváncsisággal várom, hogy hogyan alakul majd ez a találkozó. A napirendünk első pontja a napirend elfogadása, én feltételezem, ha senkinek sincs ellenvetése, akkor elfogadottnak veszem, és rá is térünk a kettes pontra. Ugyanis ma lehetőséget kaptunk arra, hogy Michel Baslé asszonynal eszmecserét folytassunk. Ő az ENSZ főtitkár helyettese, és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó ENSZ szervezet ügyvezető igazgatója, tehát a UN Women ö, igazgatója, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm őt, köszöntöm a mai ülésünkön. Nagyon örülök annak, hogy Besli asszony elfogadta a meghívásunkat, és eljött ide hozzánk az Európai Parlamentbe, amikor első alkalommal érkezett Brüsszelbe is. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az Európai Parlament nagyon aktívan dolgozik, és nagyon aktívan kampányoltunk annak érdekében, hogy az ENSZ-ben is legyen a nemek esélyegyenlőségével foglalkozó szervezet, amely a politikákat aztán a gyakorlati cselekvésekig viszi. Arra is ösztönöztük az ENSZ tagállamokat, hogy gondoskodjanak róla, hogy a UN Women szervezet kapjon megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokat. Azt is megfontolandónak tartottuk, hogy egy főtitkár helyettes legyen ennek a szervezetnek az ügyvezető igazgatója. Tehát még egyszer mondom, nagy szeretettel köszöntöm, és nagyon örülünk annak, hogy a UN Women végre megvalósult, létrejött. És nagyon kíváncsian várjuk a beszámolóját a terveiről, a szervezetről, és arról, hogy milyen javaslatai vannak a jövőre vonatkozóan. Besli asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Svensson asszony, tisztelt Zsoli asszony, tisztelt Lambsdorff úr, és tisztelt európai parlamenti képviselők. Először is nagyon hálás vagyok, nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy most az első alkalommal szólhatok Önökhöz, mint eh, ennek az új szervezetnek az ügyvezető igazgatója, amelynek egy kicsit eh, hosszas a neve, de van egy rövidebb elnevezése is, a UN Women. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és kíváncsian várom az eszmecserét. Enere Rusz még több mint 60 évvel ezelőtt, amikor az emberi jogi, jogok nyilatkozatát elfogadták, benyújtották, egy olyan világot hirdetett, ahol egyenlőek lehetnek a nők és a férfiak, és a szociális háló ugyanúgy védi őket felhívta a figyelmet arra, hogy a lakhatási, oktatási lehetőségeket, egészségügyi hozzáférést, méltóságot mind a két nem számára meg kell teremteni, és 60 évvel ezután még mindig messze vagyunk. Nem csak a nők, de nagyon sok férfi is még szegénységben él a világban. De azt hiszem, az emberiség legnagyobb felét több mint felét alkotó csoport még mindig hátrányos helyzetben van szerte a világon. Tehát amikor az ENSZ úgy döntött, hogy egy ilyen új szervezetet hoz létre, azért tette, mert világos volt, hogy annak ellenére, hogy előrehaladást sikerült elérni, a nők és fiatal lányok nem kapják meg azokat a lehetőségeket, amelyeket megérdemelnek. Tehát a UN Women szervezet célkütűzései többszörösek. Szeretnénk egyenlő lehetőségeket biztosítani a nőknek és férfiaknak, és azt szeretnénk látni, hogy a nemek egyenlősége a fejlődésbe beépüljön a békebiztonság megvalósításába beépüljön. Én Párizsból érkeztem, a másik kalap volt a fejemen, hogyha mondhatom így, mert az ILO és a WHO munkacsoportjait, a szociális védelmi munkacsoportjait elnököltem. És egyébként nagyon várjuk azt is, hogy a G20-ak napi rendjére felkerüljenek ezek a kérdések, nem csak a fiskális, monetáris, pénzügyi politikák, hanem az emberekkel, reálgazdasággal foglalkozó politikák. És reméljük, hogy tudjuk majd a G20-akban is eh, azt a munkát támogatni, amely a szociális védelmet dolgozza ki minden egyes államban. A válság után és a válság közben is láttuk, hogy azok az országok, ahol szociális védelmi programok indultak, nem csak, hogy el tudták kerülni a szociális összeomlást a pénzügyi és gazdasági válság után, hanem sokkal könnyebben tudtak reagálni erre a válságra. A nők és a szociális védelem kérdése nagyon összekapcsolódik. Ugye Brazília, Mexikó, Indonézia, India, Chile, és sorolhatnám még az országokat, ahol ezek a programok működnek, a nők voltak a központi szereplők még akkor is, hogyha a nők egy kicsit lemaradásban vannak, és rengeteg egyenlőtlenséget, vagy erőszakot, megkülönböztetést szenvednek el. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a nők szerepe nagyon fontos a fejlődésben, ők képviselik a békét, a változásokat. Tehát a szociális védelemről, ha beszélünk, a nőkről is beszélünk, a védelemről, a megelőzésről, de tulajdonképpen arról beszélünk, hogy a hatalmat a nők kezébe tesszük, és ki tudjuk használni azt a hatalmas potenciált, amivel a nők rendelkeznek szerte a világon. Én remélem, hogy a UN Women a változások katalizátora lesz, és új energiát tud lehelni ezekben a folyamatokban, már meglévő értékeket és gondolatokat felhasználva. Reméljük, hogy férfiakat és nőket tudunk majd összefogni különböző országokból, társadalmakból, közösségekből egy közös vállalkozás érdekében. Meggyőződésünk az, hogy a nemek egyenlősége csak akkor lesz lehetséges, és a nők jogait is csak akkor tudjuk biztosítani, hogyha a nők kezébe tesszük a hatalmat. És ezért kell odafigyelni, hogy mik a kulcsfontosságú kérdések. Mik a prioritásaink? Ezek rendkívül kapcsolódnak ahhoz, hogy muszáj a nők kezébe tenni a lehetőségeket, a hatalmat, persze természetesen férfiak és fiúk kezébe is, hogyha olyan a helyzet. Az első prioritás az, hogy a nők részvétele erősödjön a társadalomban, a vezetői szerepeket vállalják, a hangjuk erősödjön. Én meggyőződéssel vallom, hogy minden egyes terület, amelyen a nők, ahol a nők úgy érzik, hogy nem kapnak elegendő hatalmat, az egy olyan terület, ahol jogosan mondják, hogy rájuk nem figyelnek eléggé oda hogy nem tekintik őket relevánsnak, de erre majd még visszatérek. A nőknek soha nem lesznek egyenlő jogai, hogyha nincs gazdasági alapja ennek. Ha e, nincs gazdasági felhatalmazás, nincsenek gazdasági eszközeik, és ezért ez ugyanolyan fontos, mint a nők politikai szerepvállalása. A harmadik prioritás pedig a szörnyű dráma megszüntetése, a nők és a kislányok elleni erőszak ellen folytatott harc, ez olyan, mint egy járvány, ezzel Európában is szembe kell nézni. A negyedik prioritás pedig az, hogy a béke és biztonsági politikákba a nőket is bevonjuk ezeknek a megvalósításába. Az ötödik prioritásunk pedig a nemek egyenlősége, ez kerüljön be minden egyes nemzeti tervezési folyamatba, helyi tervezési folyamatba és a költségvetési tervezésbe is. De hadd szóljak néhány szót ezekről a területekről részletesebben. Az első, amit említettem, a nők hangjának az erősítése, a részvétel, a vezetői szerepelét erősítése. Én tudom, hogy ez az önök szívének is kedves ez a téma. Önök olyan férfiak és nők, akik meg tudják mutatni, hogy ez igenis lehetséges Önök mentorként és példaképként tudnak fellépni, és biztosítják azt, hogy a nők elfoglalhassák az őket megillető helyet a döntéshozatali folyamatokban, amelyeknek az eredménye az ő életüket befolyásolja. Most jártam Kairóban, ott is találkoztam néhányukkal, az ENSZ főtitkár delegációjának voltam a tagja. Csak azt akartam mondani, hogy mennyire inspiráló volt látni ezeket a fiatal hölgyeket, illetve idősebb hölgyeket is, akik annyira elkötelezettek voltak, amellett, hogy aktívan részt vegyenek a változásban hogy újra új életet leheljenek a politikai, a gazdasági és társadalmi életbe. És szeretném hangsúlyozni, hogy a nők milyen kulcsfontosságú szerepet játszottak a változások keresztülvitelében ebben a régióban, és remélem, hogy ez majd tükröződni fog az intézményi változásokban is, amelyről most folyik a vita. Ugyanis a nőknek is részt kell venni ezekben a vitákban, ugyanúgy, ahogy a Tahrir téren is jelen voltak. És az nagyon fontos kérdés, mert legalább két nagy kihívással néznek szembe. Az első természetesen az, ami az én szívemhez is közel mert Csillében hasonló a helyzet. Itt most egy átmenet valósul meg. A demokráciára való átmenet az rengeteg jogi változást jelent, és azt, hogy meg kell erősíteni a politikai szervezeteket, új választási törvényt kell kidolgozni, a szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot biztosítani kell, de a demokrácia nem csak arról szól, hogy megválasztunk bizonyos tisztviselőket, hanem a pluralizmust, a sokszínűséget és az integrációt garantáljuk. És az arról is szól, hogy biztosítsuk azt, hogy azok a nők, akik ott voltak, később a társadalom átalakításában is részt vállalhatnak a demokrácia persze azt is jelenti, hogy az emberek kezébe adjuk a döntést. Eredményt is le kell, valamilyen eredményt is le kell tenni az asztalra. Tehát a politikai intézmények kérdése az egyik, a másik fontos kérdés a forradalom, ahogy hívják, ugye a társadalmi igazságosság. Én ezt így hívnám, szociális védelemnek, a társadalmi igazságosságnak. Azért, ugye, mert a demokráciának produkálnia kell ezeket az eredményeket. Olyan sokan írástudatlanok, olyan sokan élnek szegénységben, annyira magas az infláció, és annyira magas a munkanélküliség a fiatalok körében, hogy eredményeket kell letenni ennek a demokráciának az asztalra. Erre majd visszatérek a közel-keleti észak-afrikai eseményekre. Ezeket az eseményeket nagyon komolyan kell venni, és támogatni kell, mert egyébként az emberek csalódni fognak. És ahogy hallottam, amikor Egyiptomban esik, akkor az egész arab világban kinyitják az esernyőjüket az emberek. Ez mit jelent? Mindenki Egyiptomot figyeli, és arra kíváncsi, hogy hogyan zajlik ez az átmenet. Tehát számunkra is fontos ez. Nos, amikor a nemek egyenlőségéről beszélek, ugye tudjuk, hogy ennek a megerősítése a status quo-val való szembeszállást is jelenti. Ha ezt elismerjük, akkor látjuk, hogy a pekingi platform ugye elkötelezi a kormányokat, a politikai pártokat, civil társadalmat, a magánszférát és a nemzetközi közösséget is, hogy pozitív lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy a női vezetők kritikus tömege meglegyen, amely aztán segíteni tud, a, javítani tudja a nők helyzetét. De látjuk, hogy a legkisebb haladást a politikai téren éltük el, mert átlagosan a parlamenti képviselőknek csak 19% a nő. Ez egy átlag, hangsúlyozom, a világban a legmag, ö, legmagasabb arány az Ruandában van, azt hiszem, hogy 54,7%-ról van szó, a harmadik Dél-Afrika 44%-kal. És fontos Nepált is megemlíteni, 34%-os itt az arány. Azt hiszem, abban a térségben ez a legmagasabb arány. Tehát valóban sikerült eredményeket elérni, de nagyon lassú volt az előrelépés. 2011. januárjában Hogyha mondjuk megnézzük a pekingi célokat, több mint 15 évvel ezelőtt állították fel ezeket, ugye? Az volt a cél, hogy meglegyen tehát a kritikus tömeg, legalább a, képviselet, a képviseletben, a parlamentben a képviselők 30%-a legyen nő. Csak 28 ország tudta ezt elérni. Ezek között 7 Európai Uniós tagállam van. A 28 ország az különböző gazdasági fejlődéssel rendelkezik, és ez azt is mutatja, hogy a politikai részvételt a politikai vezetők elkötelezettségén keresztül lehet erősíteni. Nagyon érdekes azt látni, hogy ebből a 28 országból csak ötnek nem volt szüksége külön mechanizmusra, hogy javítson a helyzeten. Mind a többi 23 országnak valamilyen fajta kvótát, vagy pedig pozitív megkülönböztetési rendszert be kellett vezetni, hogy el tudja érni ezt a 30%-os célkitűzést. Tehát ami a nők részvételének a javítását jelenti politikai szintéren, eh, azt hiszem, hogy általában kell támogatás, kell képzés, a nők támogatása is, hogy egyáltalán ilyen pozíciókat el akarjanak foglalni, valamint kampány, információs kampányokra is szükség van. Azok a nők, akiknek politikai döntéshozatali lehetőségei vannak, a gazdasági helyzet javításában is segíteni tudnak. Nyolc évvel ezelőtt Norvégia bevezetett egy olyan törvényt, hogy a tőzsdei jegyzett társaságoknak az igazgató tanácsában 40% a tagok 40%-a nő legyen. Ma ez 42%-os az arány, aránya Európában messze a legmagasabb. A francia parlament januárban fogadott el egy hasonló törvényt, és hat évet adtak a társaságoknak, hogy ezt a gyakorlatba átültessék. A spanyol cégeknek 2015-ig kell ezt megtenni, és Olaszország és Hollandia is most fontolgatja a kvóta bevezetését. Ennek van értelme, hiszen megvan a tehetség, az a versenyképességhez kulcsfontosságú, de a nők eh, tehetségét, tapasztalatát nem használják ki eléggé. Az európai munkaerő 45%-át adják a nők, és mégis, ha megnézzük a társaságok igazgató tanácsainak a tagját, akkor csak 11%-ban szerepelnek itt a nők. Azt mutatták a tanulmányok, hogy ha több nő vesz részt, és több nő tölt be vezető tisztségeket, akkor a gazdasági teljesítménye javul ezeknek a társaságoknak. A UN Global Compact-tel együttműködésben a UN Women célkitűzése tehát ez. Itt van ez a dokumentum a kezemben, ami erről szól, és önöknek is ez elérhető, azt hiszem a termen kívül van elhelyezve. A lényeg az, hogy a társaságoktól azt várjuk, hogy a döntéshozatali csoportokban minden szinten legalább 30%-ban legyenek nők, és hogy egyelő munkáért egyelő bérezésben részesüljenek. Tudom, hogy az Európai Unió is nemrégiben folytatott eszmecserét arról, hogy a bérollót hogyan lehet csökkenteni. Ennek az átlaga 18% a tagállamokban, és én kíváncsian várom, hogy milyen eszközöket vet majd be az Európai Unió annak érdekében, hogy javítsa az alacsonyan képzett és szegény nők foglalkoztatási lehetőségeit, és hogy segítse a munka és a magánélet összehangolását kormányokkal és partnerekkel, nemzetközi partnerekkel is együttműködünk annak érdekében, hogy a nők gazdasági biztonságát és jogait teljes mértékben kis teljesítsük ez a tisztességes munkához és társadalmi védelemhez való jogot is illeti. Különösen fontos ez a nemrégi gazdasági válság fényében. Tudjuk, hogy az élelmiszerárak és egyéb termékek árai magasra szöktek, és ez a háztartásokra komoly terheket ró, így a nőkre is, akik ezekben a háztartásokban élnek. És ezzel el is jutok a legszegényebb országokig, itt kulcsfontosságú a beavatkozás. Március 8-án Libériában jártam, nagyon sok nő dolgozik a mezőgazdaságban, nagyon sok nő a kereskedelemben, nagyon sok nő dolgozik piacokon. Itt egy kezdeményezést fogunk beindítani, hogy javítsuk ezeknek a nőknek a szerepét, és megtanítjuk őket írni, olvasni. Nagyon elragadtak az érzelmek, amikor a nőket láttam, azt, hogy idősebb nők is írnak és olvasnak, és ennyire büszkék voltak arra, hogy le tudják írni a nevüket. Azt mondta nekem egy ilyen hölgy, hogy engem most már soha többet senki nem tud becsapni, mert a szerződéseket végre el tudom olvasni, még az apró betűt is. Aztán raktárakat is építünk a nők, ugye, ha élelmiszertermelők vagy más termékeket elítanak elő, akkor meg kell őket tanítani, hogy hogyan tudnak hozzáadott értéket teremteni, hogyan tudják ezeket tárolni, hogyan tudnak eljutni a piacokra, és hogy hogyan tárgyaljanak, hogyan próbáljanak jobb árakat kialkudni. Ha nincs meg ez a tudásuk, akkor továbbra is szegénységben töltik el a hátralévő életüket. Tehát ezért fontos számunkra ezeknek az ismereteknek az átadása. De itt Európában, a fejlett világban a nők sokkal jobb helyzetben vannak, és mégis rengeteg a tennivalónk Látjuk a migráns nőket, látjuk a háztartási alkalmazottakat, és még rengeteg-rengeteg kérdés van. És ezzel rátérek a harmadik prioritásra, ez pedig az erőszak elleni küzdelem. És ez, ez tényleg járványnak lehet nevezni. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a világ minden pontján fontos téma, és alapvető jelentőségű, amikor a nők szerepének az erősítéséről beszélünk. Tudom, hogy ez az Európai Parlamentben is fontos és szerepel a napirenden, és az EU-ban is általában vitatják. Annak ellenére, hogy egyre több jogszabályt fogadnak el, amely az erőszak elleni küzdelmet szolgálja, és információs kampányok is beindulnak, sajnos az erőszak továbbra is elterjedt a marad a világon. Nagyon sok ország van, több mint 130, ahol ilyen törvények vannak, de aztán ezeket nem hajtják végre. A férfiakat még akkor is, hogyha bíróság elé idézik, szabadon távoznak, mert nem tekintik a bíróságok ezt fontosnak. Vannak olyan országok, ahol a nők háromnegyed számol be arról, hogy fizikai, szexuális erőszakot tapasztalt meg életében. A nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleménye szerint Európában a nők kb. 20%-a tapasztalt meg fizikai erőszakot a szoros kapcsolataiban, közeli kapcsolataiban, és ennek komoly ára van. Természetesen az egészség, mentális és fizikai egészség, a termékenység, az iskolai eredmények, a költségvetés, a szegénység elleni küzdelem, a növekedés és a fenntartható fejlődés biztosítása. Ezek a területek mind-mind megszenvedik ezt. Vannak olyan országok, ahol fel, fel lehetett ezt mérni, hogy mibe kerül az, hogy az erőszak még mindig jelen van. És láttuk azt is, hogy mit jelent ez egy országnak. Én szerintem az erőszak, a nők elleni erőszak az a női emberi jogok egyik legsúlyosabb, legdurvább megsértése. És ez nagyon sokba kerül. Indiában egy felmérés azt mutatja, hogy minden egyes erőszakos cselekmény esetében a nők mondjuk öt munkanapot veszítettek el. Az Egyesült Államokban úgy becsülik, ez pár évvel ezelőtti adat, hogy 4,5 milliárd dolláros kárt okoz a közeli rokonok által elkövetett erőszak. Fiji eh, adatait mondom, 135 millió dolláros kárról van szó, vagyis az ország GDP-jének 7%-áról, ez 2002-es adat. Ausztrália most fejez, fejezett be egy tanulmányt, 2010-ig elemezték a helyzetet, 13,6 milliárd dolláros kárról van szó. Tehát azt hiszem, hogy ez egy súlyos probléma, fizikai fájdalmat okoz, és komoly gazdasági következményei vannak. De hogyha ezt be akarjuk fejezni, akkor azt hiszem, hogy több fronton kell küzdemet indítanunk az erőszak ellen. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek eredményeképpen betartják azokat a jogszabályokat, amelyek megvédenék a nőket és a fiatal lányokat, valamint a megelőzésre is oda kell figyelni, illetve arra, hogy a társadalom valamennyi csoportját tájékoztassuk és bevonjuk. A férfiakat, a fiatal fiúkat sokkal inkább be kell bevonni. Nekik kellene a vezető szerepet játszani az erőszak elleni küzdelemben és minimum az, hogy minden nő és kislány, aki erőszakot szenvedett el, hozzá, kell, hozzá kellene jusson sürgőségi segítséghez, hogy kapjon támogatást, jogsegélyt, lelkisegélyt, és azt, hogy el tudjuk kerülni az erőszak megismétlődését. A kormányokkal, a civil társadalommal szorosan együttműködünk, hogy ennek a kezdeményezésnek a támogatását maximálisra erősítsük. Az UNICEF-fel is együttműködünk. Volt egy projektünk, biztonságos városok a nőkért, biztonságos városok a gyerekekért, és most a szinergiákat próbáljuk megtalálni a politikák között a UNICEF-fel tehát együtt fogunk fellépni a biztonságos városok a nőkért, gyerekekért témában, és én így szeretném elismerni a bizottság támogatását. Elnök asszony készítette, Svensson asszony a jelentést, és ez a jelentés új EU politikai kereteket vázol fel az erőszak elleni küzdelemben, a nemi erőszak, illetve az erőszak, ami a családon belül történik, ez is itt kiemelésre kerül a jelentésben, kiemeli a tájékoztatást, a tanácsadást, és azt, hogy a gyerekeknek lelki támogatást nyújtsunk, hogy az elszenvedett erőszakon felül tudjanak emelkedni. Bizonyára tudjik, tudják, hölgyeim és uraim, hogy a legszörnyűbb szexuális, illetve nemi erőszak a konfliktus, fizikai konfliktusban, fegyveres konfliktusok során történik és a nők akkor is, hogyha elszenvedik a brutális erőszakot, nem vesznek részt a béketárgyalásokban, ott nem hallathatják a hangjukat. A UN Women arra derített fényt, hogy kb. 24 fő béke folyamat zajlott az elmúlt két évtizedben, és a nők a tárgyaló delegációkban kevesebb mint 8%-ban képviseltették magukat és csak 16 szövegben szerepelt a nő szó. Elnézést kérek, nem 60, hanem 16, tehát csak 16 esetben szóltak a nőkről, és csak 8 esetben említették a szexuális erőszakot az ilyen folyamatokban. Tehát több mint 500 konfliktusos konfliktus utáni megállapodásra került sor, ahol a nők áldozatok voltak, ahol elszenvedték a szexuális erőszakot a háború során, és mégiscsak nyolc esetben szóltak erről. Ez mit jelent? Azt, hogy sokkal inkább oda kell erre figyelni, akkor is, hogyha most figyeltük a 13-25-ös e, e, SBT határozatnak a tizedik évfordulóját ünnepeltük, mégis jobban oda kell erre figyelni. Hogyan tudjuk a nőket a béke e, folyamatokba jobban bevonni, a béke biztonság megteremtésébe jobban bevonni? a béke teremtésben szeretnénk javítani a vezetőnők számát. Az innovatív képzésekben is szeretnénk az ő számukat növelni, eh, hogy feltárják, megelőzzék a szisztematikus erőszakot, esetleg valami korai figyelmeztető rendszert vagy mutatókat lehetne kidolgozni, az lenne a legjobb. De az országokat is bátorítjuk arra, hogy sokkal több nőt küldjenek a kontingenseikben legyen több nő. Líbiában volt egy jó példa, az indiai rendőrség is küldött segítséget, és az a helyzet, hogy azok a nők, akik erőszakot szenvednek el, egy nőhöz sokkal könnyebben fordulnak segítségért, és én is a szakmai tapasztalatom alapján mondhatom, hogy egy az egyenruha és a fegyverek őket, hogyha ugye meglátjuk egy rendőrnőn, akkor ez segíti például a többi nőt, és hiszen látják, hogy ez lehetséges. Elképzelhető, hogy egy nő egy ilyen pozíciót betöltsön, egy ilyen munkát elvégezzen. Én szeretném megköszönni az Európai Uniónak a támogatását, az SBT 1325-es határozatának az elfogadásához, végrehajtásához, és az Európai Parlament kezdeményező szerepét szeretném kiemelni, hogy a 2010-ben, hogy megünnepeljük ennek a határozatnak a tizedik évfordulóját. És természetesen köszönöm, hogy arra is felhívták a figyelmet, hogy fontos ennek a megerősítése és végrehajtás, és köszönöm a támogatást a további határozatokhoz is. És még egyszer, amikor elkezdtem a beszédemet, akkor azt mondtam, hogy ha a nemek esélyegyenlőségét akarjuk látni, akkor a nők kezébe kell adni a döntést, egy kis hatalmat. És látjuk, hogy ha a nőknek nincs hatalma, ha őket irrelevánsnak tekintik, akkor mindig két szék között a pad alá kerülnek. Soha nem emelik őket be a döntéshozatali folyamatokba. Mit látunk a béke folyamatokban? Kiül, kikülnek a tárgy tárgyalóasztalnál kik tárgyalnak? Azok, akiknek a kezében a hatalom van, akik a választókerületek urai vagy a fegyverek urai. A nők általában nem ilyenek, de Nepál esete nagyon érdekes, mert a maoista hadsereg 40%-a nő volt, tehát a katonák 40%-a nő volt, és így a konfliktus lezárása után azonnal el tudták fogadni a kvóta törvényeket, és rengeteg lehetőségük adódott, azért, mert volt hatalmuk, a hangjukat meghallották. Én nem arra gondolok, hogy most akkor a nőket fegyverezzük fel, én inkább a választókerületekben gondolkodom, és szeretném, ha a nők így tudnák hallatni a hangjukat, és így tud, lehetne őket figyelembe venni. De ahogy látják, rengeteg más terület van ahol a UN Women más partnerekkel együttműködik, például az egészségügy, vagy az anyák halála, vagy a HIV, AIDS-ben szenvedő nők helyzete, és így tovább a WHO, a UNAIDS, és más szervezetekkel működünk együtt partnerségben, tehát nyilván ott nem mi játszuk a vezető szerepet, hanem ők. Migráció, munka, háztartási alkalmazottak, rengeteg más terület, az ILO, az IOM és egyéb szervezeteké a feladat. Aztán beszéltünk az oktatásról, hogy a fiatal lányok oktatása mennyire fontos. A UNESCO-nak ez a feladata, mert ez az az ügynökség, ami az oktatás terén aktív, de természetesen együtt fogunk működni, kezdeményezéseket fogunk beindítani. Egy-két Prioritásra szerettem volna csak felhívni a figyelmet. Láthatják, hogy nagyon ambiciózusak ezek a prioritások, de azt hiszem, hogy csak így lehet. Kis lépésekben nem gondolkodhatunk, nagy tervekkel kell kezdeni. Az EU-nak van egy célkitűzése, ugye a fejlesztésben a nők szerepét megerősíteni, és nagyon üdvözlöm azt a döntést is, hogy úgy döntöttek, hogy középtávú együttműködési stratégiát hoznak létre az EU és a UN Women szervezet között. És hadd mondjam el, hogy én nagyon-nagyon tudom, hogy ugye milyen eredményekre várnak tőlünk, milyen eredményeket várnak tőlünk, és hogy a kihívás ezeket teljesíteni. De megígérhetem, hogy középtávon teljesíteni fogjuk az ígéreteinket. És amikor megadták nekem, a, hogyha megadják nekünk a lehetőséget, akkor azt hiszem, hogy korlátlan, amit mi végre, véghez tudunk vinni. Gondoljuk itt az gyermekes édesanyákra, vagy a miniszterekre, egészségügyminiszterekre, külügyminiszterekre, a nők erőssége, a nők bölcsessége, a nők képességei, azt hiszem eh, még kihasználatlan erőforrások. És itt az ideje, hogy végre használjuk fel ezeket az erőforrásokat, hogy végre a nők ezt a potenciált az egész emberiség javára fordíthassák. Köszönöm. Varmt tack Mrs Bachelet, för ett väldigt engagerat och informativt Beszélsz, hogy nagyon szépen köszönöm ezt az elkötelezett és rendkívül informatív bevezetőt. Nagyon fontos prioritásokra mutatott rá a gazdasági és politikai felszabadításra, illetve az erőszak elleni harcra. Nagyon köszönjük ezt a beszámolót. Mielőtt megnyitnám a megadná, megnyitnám a vitát a szakbizottságok tagjai előtt. Röviden szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy elég szűkös az időnk. Természetesen nagyon sokan szót kértek, és azt szeretnénk, hogy Basli asszonynak lehetősége nyíljon arra, hogy reagálhasson a kérdésekre. Ezért nagyon szigorú leszek, ami az időt illeti. Először is a külügyi bizottságnak adom meg a szót. Lambsdorff úrnak, aki az EU ENSZ ügyekkel foglalkozik. Lambsdorff úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is hadd üdvözöljem Beslé asszonyt a külügyi bizottság részéről, az ENSZ-EU munkacsoport nevében. Már részt vettünk egy delegációban, amely során találkoztunk önnel és gratuláltunk önnek az új munkájához. Továbbra is támogatni fogjuk önöket itt a parlamentben, támogatjuk a UN Women szervezetet, és úgy gondoljuk, hogy a nők védelme, hatalommal való felruházása rendkívül fontos, és fontos ez a parlament számára. A külügyi bizottság szemszögéből szeretnék egy-két kérdésre rámutatni. Az egyik az ENSZ rendszerének többi részével való együttműködés. Az Európai Unióban ugye elég bonyolult a koordinációs rendszer, néha ez időt vesz igénybe, ugyanez a helyzet az ENSZ-nél is. Különösen az UNFPA mandátumokra gondolok, itt természetesen nagy hangsúlyt kapnak a nőjogi kérdések és a koordináció. Megemlítette az UNESCO-t, az UNICEF-et, ezeken a területeken szinergiákat szeretnénk látni, illetve nagyobb hangsúlyt szeretnénk adni a nők jogainak, a reproduktív jogoknak, az egészséghez való jognak. Ezeket mind nagyon fontosnak tartjuk. Még ennél is fontosabb a külügyi bizottság szemszögéből a 13-as 25-ös ENSZ határozat, a nők és a konfliktus, említett adatokat, és ezek az adatok elnémítanak bennünket. Tudjuk azt is, hogy nagyon sokszor szex, szexuális erőszakot alkalmaznak, például Kongóban. Ez egy háborús eszköznek számít, ez is többenet. Margaret Wallström asszonyjal közösen dolgozunk egy volt biztosról van szó, aki most az ENSZ külön képviselője a szexuális erőszak és konfliktus témájában. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk ezt a szörnyűséges helyzetet megszüntetni. És végül még egy utolsó megjegyzés, a béke fenntartás. Nagyon fontos az, hogy legyen egy, egy rendőri csapat, Tehát legyen egy olyan rendőri csapat, amelyben nők is részt vesznek, ez nagyon jól tükrözi az ENSZ erőfeszítéseit, arra vonatkozóan, hogy valóban valamilyen konkrét eredményt érjenek el. Tehát ennek a csapatnak a felállítása, illetve a, ez ennek az eredményei rendkívül fontosak, és erre ösztönöznénk más tagállamokat is, hogy olyan csapatokat állítsanak föl, ahol nők is vannak, hiszen ennek rendkívül nagy a hatása az ereje. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk, és várjuk a eszmecserét. Elnök, köszönöm szépen. Lambsdorff úr, most pedig megadom a szót a Fejlesztési Bizottságnak. Éva Soli asszonynak. Éva Jolly asszonynak. Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy Michel Beslé asszonyt itt köszönthetem az Európai Parlamentben, és a Fejlesztési Szakbizottság nevében szeretném elmondani önnek, hogy az ön munkája rendkívül fontos lesz számunkra. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a nők helyzete nem javult, és Szudánból, Kongóból, érkezőkkel meghallgatásokat tartottunk. Tudjuk, hogy tömeges nemi erőszakra került sor, tudjuk, hogy a nők a szegények legszegényebbjei, ők termelik az élelmiszereket, azonban ennek a tulajdonjoga nem az ő kezükben van. A nőknek, a nők hatalommal való felruházása nem volt sajnos sikertörténet. Hogyha megnézzük a múlt vasárnapi francia választásokat, akkor azt látjuk, hogy a politikai pártok inkább kifizetik a büntetést, mint hogy nőket állítsanak jelöltként. A legnagyobb pártban a nők aránya 6% volt csupán. Beszélt a norvégiai törvényről, amely siker történet. Norvégiában hatalmas tüntetések voltak, amikor ezt a törvénytervezetet benyújtották, és ha az volt az elképzelés, hogyha öt éven belül a, nincs 40%-os arány a munkaerőben, tehát a nők ne, nőknek, nők nem töltik ki a 40%-ot, akkor magát a céget fölbontják. Tehát nagyon komolyan kell gondolkodnunk a, erről a kérdésről a nők, illetve a nők hatalommal való felruházásáról és a büntetésekről. Azt hiszem, hogy önnél jobb jelöltet nem is kaphatott volna a UN Women szervezete, modell ön számunkra, mind a magánéletében, mind a nyilvános életében. Ez garanciát ad számunkra, hogy törődni fog a nők helyzetével a jövőben. Köszönöm szépen az eddigi erőfeszítését, és sok szerencsét kívánok önnek. Köszönöm szépen, Jolly asszony. Most pedig a koordinátorok kapják meg a szót a nőgi Bizottság részéről. Bauer Edith asszony az Európai néppártal. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt találkozhatunk önnel. Nagyra értékelem ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget, hiszen eszmecserét folytathatunk önnel. Természetesen minden régiónak megvannak a maga problémái, megvannak a maga kérdései, amelyek több-kevesebb reflektorfényt kapnak. Én egy sikertörténetet szeretnék megemlíteni. Azért, mert pusztán két nappal ezelőtt a tanács jóváhagyott egy új jogalkotást, amely az emberkereskedelem ellen veszi fel a harcot. Természetesen ez egy kicsit modernebb eszköz, mint egy ENSZ határozat, mégis az a benyomásom, hogy kiváló eredményt könyvelhetünk el. Szeretnék fölvetni egy gondolatot, mint egy egy évvel ezelőtt ellátogattunk az ENSZ-ben, és akkor készült, akkor folytak az ön ügynökségének az előkészületei. Szeretnék én is gratulálni önnek ehhez a pozíciójához. Akkoriban nagyon sok kérdésről beszéltünk, ezek közül egyet szeretnék most megemlíteni. Az idő szűkössége miatt. Az anyasági halálozás témája ez. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon súlyos kérdésről van szó, hiszen több mint fél millió nő életét veszti a terhesség során, a komplikációk miatt, illetve a szülés során. Szeretném megkérdezni öntől, ön szerint mit tehetünk mi, mit tehetünk közösen annak érdekében, hogy valós sikert érhessünk el ezen a területen. Azért, mert úgy gondolom, hogy el lehetne kerülni ezt a veszteséget, félmillió nőnek nem kellene életét veszítenie szülésben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A szociáldemokratáktól Esztella asszony kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Básli asszonynak. A szocialisták és demokraták nevében szeretném üdvözölni őt. Nagy megtiszteltetés számunkra őt hallani, itt a parlamentben is eszmecserét folytatni vele. Örülünk, hogy önt megválasztották Chile elnökévé, és úgy gondoljuk, hogy most az ENSZ-ben is nagyon fontos munkát végezhet, és nagy megelégedéssel vesszük tudomásul, hogy az ENSZ nagyon nagy hangsúlyt szeretne fektetni a jövőben az esélyegyenlőségre. Úgy gondoljuk, hogy a jövőben ott is bizonyosan sikerre viszi majd munkáját. Egy önáltal említett témát szeretnék felkarolni, ez pedig a nemi erőszak kérdése. Vannak statisztikáink, amelyek arra utalnak, hogy milyen súlyos jelenségről van szó. Azt is elmondta, hogy az ön számára ez a téma prioritás. Hogyan tudunk közösen az Európai Parlament és az ENSZ Women szervezet információcserét folytatni, és hozzájárulni ahhoz, hogy a nemi erőszakot leküzdjük, megszüntessük, és most pedig egy személyes kérdés, amikor önt elnökké választották, feltették önnek a kérdést, hogy hogyan szeretné a jövőben a családi életét és az elnöki feladatait összeegyeztetni. Ezt érdekes módon férfiaknak sohasem teszik fel, ezt a kérdést, ezt csak nőknek teszik fel, hogy hogyan akarják összeegyeztetni a jövőben a családi életüket és a magas posztjukat. Egy további fontos tényező, hogyha egy nő politikai szerepet vállal, akkor a politikában nem történik változás, a férfiak esetében, tehát a politikában nem változik semmi, hogyha a férfiak teszik, hogyha a nők, akkor viszont változás következik be. Köszönöm szépen, Esztrella asszony, mondja az elnök. A következő felszólaló a liberális frakció nevében. Pavanova asszony két percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Besli asszony, amikor az önéletrajzát olvasom, akkor olyan, mint hogyha a saját önéletrajzom elejét olvasnám. Nem tudom, hogy hova jut majd a karrierjében, de minden esetre gratulálok önnek, hiszen minden erőfeszítésünk legfőbb fő képviselője lett ön. Nagyon fontos és nagyon nehéz a szerepe. Ahogyan Bauer Edith kollégám mondta, a millenniumi célkitűzések tekintetében nagyok az elvárásaink. A parlamentben tegnap itt az étszel foglalkozó munkacsoport ült össze, illetve a fejlesztéssel foglalkozó munkacsoport, és a 4-es és 5-ös célkitűzésről beszéltünk. Azt állapítottuk meg, hogy 11 év alatt a célkitűzés egyharmadát sikerült megvalósítani, még négy év áll rendelkezésünkre, véleményem szerint nem fog ez sikerülni. A négyes célkitűzés a gyermekekkel foglalkozik. Ez szerintem nagyon szorosan összefügg függ a hármas célkitűzéssel, a nők jogokkal való felhatalmazásával. Tehát ez a kettő szorosan összefonódik. Nagyon fontosnak tartom ezeket. A kérdésem pedig a következő. A UN Women munkáját tovább kívánja fejleszteni, tovább kívánja vinni, különösen a millenemi célkitűzések tekintetében. A második kérdésem a konfliktus zónákban a nők szerepe. Gondolok itt Észak-Afrikára, a közel-keletre. Azt gondoljuk, hogy ezek az események a nők szerepét is előtérbe helyezik. Ugyanakkor egyre nagyobb az iszlámizálódás, milyen eszközöket lehetne használni ezekben a zónákban, annak érdekében, hogy a nők jogait garantálni tudjuk? Mrs. Pavanova. Oh. Köszönöm szépen, Pavanova asszony. A zöld frakció nevében. Most pedig Kill Nielsen asszony kapja meg a szót, másfél perce parancsoljon. Merci, Madame Bachelet. Köszönöm szépen, Básli asszony, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jelentéstevője vagyok az éghajlatváltozás és a nőkkel foglalkozó jelentésnek, és egy-két hónapon belül be is nyújtom majd ezt a jelentést, ebbe ajánlások lesznek majd. És a Dörbeni konferencia előestéjén Elismerem azt, hogy a UN Women milyen fontos szerepet tölt be az éghajlatváltozási kérdésekben. És itt eh, az ilyen világ csúcs találkozóban is. Franciaországban eh, a nőknek, a palesztin, az izraeli és nemzetközi eh, nők a 13-25-ös ENSZ határozat alapján egy bizottságot hoztok létre, és az izraeli-palesztin konfliktusban a nők szerepét hangsúlyozza egy fenntartható béke megvalósítása értekében. A nők részt vesznek abban, hogy erőszakmentesen próbálják a helyzetet kezelni, mintegy 250-en az A zónában részt vettek Betlehem környékén abban, hogy a helyzetet javítsák. Basli asszony támogatni tudja-e a koalíciónkat, amely a békét szeretné föntartani és előmozdítani ebben a zónában. Köszönöm. Nielsen. Köszönöm szépen Kiel Nielsen asszonynak. A következő felszólalónk az Európai Konzervatívok és Reformisták képviseletében Simánszki úr parancsoljon. Również w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów chciałbym... Az frakcióm nevében, a konzervatívok és reformisták nevében szeretném én is üdvözölni Michel Bachelet asszonyt. Minden jót, sok sikert kívánunk az új funkciójában, hiszen a társadalmunknak szüksége van az ön erőfeszítéseire. Szeretném megragadni az alkalmat, és szeretnék utalni a saját frakcióm erőfeszítéseire a nőjogi kérdések tekintetében. A bizottságban parlamenti képviselők azon dolgoznak, hogy egy jelentést dolgozzanak ki a nők szerepvállalását tekintetében, a vállalatok tekintetében, valamint az esélyegyenlőség témakörében, ami a munkavállalókat illeti. Mi a helyzet a stratégiával, hiszen nagyon fontos hangsúlyozni a nők tevékenységének pénzügyi támogatását és hogyha arról van szó, hogy a nők összetudják egyeztetni családi életüket és a munkavállalást. Arra a következtetése jutottunk, hogy a kohéziós politikában nem csak új munkahelyeket kell teremteni, hanem arra is ügyelnünk kell, hogy ezek a munkahelyek fenntarthatóak legyenek, és megfelelő bérezést biztosítsanak a nők számára. Tudjuk, hogy az úgynevezett szegény munkavállalók nagy részét nők képezik. Nagyon fontos, arra is elegendő figyelmet fordítani, hogy a szociális területen történő tevékenységeket támogassuk. E területen nagyon nagy problémák vannak, hiszen még mindig nagy a különbségtétel nők és férfiak között. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm Simanszki úrnak. Az Egyesült Baloldal nevében figyúr Eridó asszony Szólál most fel, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném szeretettel üdvözölni Besele asszonyt, és szeretnék gratulálni neki a munkájához. A frakciómon belül legutóbb alkalmunk nyílt arra múlt évben, hogy az egyik ENSZ ülésen részt vegyünk, ahol szóba hoztuk a témát, és ahol természetesen azt is elmondtuk, hogy egyetértünk azzal, hogy a még mindig fennálló nagy problémákat nagyon fontos nagyobb figyelemmel kísérni a nők diszkriminációja, a szegénység női jellege általánosságban véve, és ezt nem csak a legszegényebb országokban tapasztaljuk. nem csak azokban az országokban és azokon a kontinenseken, ahol fegyveres konfliktusok, háborúk dúlnak. Ahol mindig a nők a legnagyobb áldozatai a konfliktusnak. De még a fejlettebb országokban is diszkriminálják a nőket, gondolok például az emberkereskedelemre, a prostitúcióra és egyéb hasonló jelenségekre. Ezek olyan területek, amelyek amelyekre nagy figyelmet kell fordítanunk. Több ezer millió nőről van szó, több millió nőről, akik évente emberkereskedelem áldozatává válnak. Említeném még a nemzetközi színteret is, valamint a nők hozzáférését a munkahelyekhez és a munkaerőpiachoz. Még mindig diszkrimináció tanúi vagyunk. Az anyaság még mindig gyakran diszkrimináció alapját képezi, ez megengedhetetlen. Mindannyian tudjuk, hogy ez elfogadhatatlan. És még egyszer gratulálnék az új posztjához. Köszönöm szépen Erido asszony, mondja az elnök. Újra Basley asszony kap szót most, hogy megválaszolhassa a kérdéseket, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselők, köszönöm ezeket a kérdéseket, megjegyzéseket. Hát, az egyik kérdés, ami leggyakrabban felmerül, az ugye az az, hogy hogyan tudjuk a tevékenységünk hatását erősíteni. Ugye tudják, hogy a UN Women felhatalmazása az, hogy ugye nemzetközi standardok felállításán dolgozzon, ez a normatív feladatunk, aztán itt vannak az operatív tevékenységek, tehát a politikák és programok kidolgozása. Ez gyakorlatilag a határozatok alkalmazása a nők helyzetéről, a nemzetközi standardok alkalmazása. A harmadik dolog pedig a koordináció és az elszámoltathatóság erősítése. Szerintünk a UN Women sikeres lesz, akkor, hogyha az ENSZ egésze jobban működik, jobban dolgozik azon, hogy a nőket támogassa. Tehát szerintem az a megbízatásunk, hogy a koordinációt biztosítsuk. Nagyon sok nehéz területen is dolgozunk ezen, de az elszámoltathatóságot is biztosítani akarjuk. Nem kívánunk nemi rendőrség lenni, inkább útmutatást kívánunk nyújtani a politika formáláshoz az ENSZ egész rendszerében, hogy a fontos prioritások meglegyenek, hogy a szinergiákat ki tudjuk használni. Nem csak, hogy sokkal többet kell tennünk, hanem sokkal eh, fókuszáltabban a szinergiákat jobban kihasználva. Szerintem az egyik legnagyobb kihívás a Human Women számára, hogy a relevanciáját erősítse, tehát hogy tényleg kihasson a nők életére az, amit mi teszünk. És láthatják is, hogy mennyire elgazolk ezek a témák, hogy mindenki rendkívül ambíciózus, de hogy mindenki sokat vár a Juan Women-től, és csodát várnak. Hát én azt mondom, hogy mi megtesszük a tőlünk telhető legjobbat, de azért együtt kell működnünk, mert nem fogok a pénzről panaszkodni, de azért sokkal több erőforrásra van szükségünk ahhoz, hogy a munkánkat végezhessük, és hogy meg tudjunk felelni azoknak a rendkívül magas elvárásoknak, amelyeket velünk szemben támasztottak. A 13-25-ös határozatot sokan említették, az erőszakot sokan említették. Igen, ez az egyik aspektusa a munkánknak olyan országokban, ahol a konfliktus utáni helyreállítás zajlik. Marström asszonyjal együtt dolgozunk, Margő Malmströmmel, de persze hogy is mondjam, ő sem rendelkezik képviselettel minden országban, ezért azt mondtam neki, hogy hát felajánljuk a gyalogságot idézőjelbe, hogy támogassuk őt a helyszínen, együttműködünk kísérleti tervekben, előrejelző rendszerek felállításában, illetve az elemzések készítésében. És Például az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést is javítani kívánjuk, az elkövetők büntetlenségét most már megszüntetni, és a nőszervezeteket erősíteni. Nagyon sok olyan ország van, különösképpen Afrikában, ahol most választások lesznek, és itt rendkívül fontos, hogy a nők jelen legyenek. Legyenek jelöltek, ha jelöltek kívánnak lenni, de hogy szavazni is menjenek el ugyanis a választások mindig egy olyan pillanat, ahol a nők erőszakot szenvedhetnek el, és egy picit bizonytalan a helyzet. Tehát itt erre oda kell figyelni, hogy szavazhassanak. De még egyszer, minden terület, amit említettem, nagyon fontos, hogy a nők kapjanak közvetítő szerepet. De el kell itt mondanom valamit, és amiatt is, amilyen kérdést feltettek Palesztináról, illetve hogy hogyan tudnánk segíteni a nőket, hogy a közvetítésben, a béke folyamatban részt vegyenek. Palesztinában valóban van egy ilyen folyamat. Megpróbáljuk a palesztin és izraeli nőket összehozni, hogy ők együtt dolgozzanak, ők együtt kívánnak a békéért fellépni és a helyzet javításáért fellépni, közvetíteni. De egyébként a világ sok más részén előfordul, hogy nem fogadják el a tárgyalópartnerek azt, hogy nők ülnek az asztalnál. Ott ülnek a fegyvereikkel, akik, illetve azok, akiknek a politikai hatalom a kezében van, és nem fogadják el a nőket. De ettől függetlenül mondom, hogy nagyon fontos lesz az, hogy létrejöjjön nők egy csoportja, akik nagyon jó tárgyaló közvetítő felek, és akiket elfogalnak a felek. Persze nem kényszeríthetünk senkit, hogy egy közvetítőt elfogadjon, de azért nyomást gyakorolni tudunk. Amikor megérkeztem, akkor még nem volt elég nő, ilyen, azt mondták nekem, hogy nem volt elég nő ilyen képzettséggel. Ez nem igaz, és én soha nem akarom hallani ezeket a kifogásokat. Ezért fogjuk a fontos programjainkat elindítani. Norvégia 1 millió dollárt bocsátott a rendelkezésünkre, tehát most működhet egy három éves program, aminek három célja van, a kapacitást támogatni, a férfi mediátorokat is támogatni, hogy ők leülhessenek, amikor a női mediátorokat nem fogadják el, és a harmadik pedig, hogy a női szervezeteket erősítsük. Ahogy említettem, a békefenntartó műveletekkel együttműködve egyfajta felkészülés, az előkészületekben részt venni, és végül pedig szeretnénk, hogy sokkal több nő menjen el a helyszíre. Márciusban fantasztikus volt, hogy ott voltak ezek a női rendőrök, de egyébként nigériai katonák is voltak, és ott is voltak nők. Tehát az ünneplések alatt fantasztikus volt, mert nem csak a felvonulók között voltak nők, hanem ugye bemutatták, hogy mire képesek. És a libériai nők annyira érezték, hogy megkapják a támogatást, hogy igen, ők is kémesek erre, hogy a nők hihetetlen dolgokat tudnak erülni, elérni. Én ebben nagyon hiszek. Én hiszek abban, hogy a szimbólumok ilyenkor rendkívül fontosak, amikor a nőknek arról beszélünk, hogy igenis lépni tudnak. Önök is nagyon fontosak, modellként példát állítanak mások elé, bemutatják, hogy az álmok előtt nincsenek akadályok, meg lehet valósítani az álmainkat nem használjuk szerintem ki eléggé az ilyen szimbólumoknak a jelentőségét. És egy hadosszak, hadosszak meg önökkel egy szép történetet. Tajamal Halonen finn elnök asszonyról, aki kilenc évig volt köztársasági elnök, és elment egy óvodába, megkérdezte a gyerekeket, hogy mik akarnak lenni. Mindenki mindenfélét mondott, és akkor megkérdezte egy kisfiútól, hogy te nem akarsz köztársasági elnök lenni? És azt mondta ez a kisfiú, hogy hát ebben az országban a férfiak nem lehetnek köztársasági elnökök. Válaszolta, hogy ez a kisfiú. Hát ennyire fontos a példák szerepe, a modellek szerepe Persze senki nem mondta azt, hogy férfiak nem lehetnek köztársasági elnökök, de ugye látható volt a női köztársasági elnök. De ebből még az is kiderül, hogy amikor a nők láthatatlanok, akkor nagyon nehéz a hangjukat erősen hallgat, hallatni, tehát sokkal határozottabban kell fellépni. Aztán a gazdasági szerep megerősítése, ez is kulcsfontosságú mindenben, amit említettek. Tanzániában, de egyébként a délszaharai országok országban a mezőgazdaságban főként nők dolgoznak. Előfordul, hogy 85%-ban vagy 80%-ban. És ha megnézzük, hogy kik a tulajdonosok, hát a földtulajdonosoknak csak a 2%-a nő és közben pedig 80%-ban dolgoznak. És előfordul, hogyha meghal a férjük, akár mondjuk AIDS-ben, ha a nőnek nincs fia, akkor el kell hagynia ezt a földterületet, mert a földet mondjuk megkapja a, az elhunyt férj testvére, vagy nagybátyja, vagy valamilyen férfi családtag. Rengeteg tennivalónk van. Hitelhez való hozzáférés, szakmai segítségnyújtás, de egész egyszerűen a jogszabályok megváltoztatása is, hogy lehetővé tegyük, hogy a nők a jogaikat élvezhessék. Bauer asszony említette az anyasági halálozási rátát, én nem mentem részletekbe, mert ugye én, én orvos vagyok, ez közel áll a szívemhez, de nem bocsátkoztam részletekbe. Nagyon komoly dologról van szó. Moderátor voltam nemrégiben egy panelben, amely pont ezt a témát tárgyalta, és valóban van sok dolog, amit megtehetünk. Sajnos országonként kell elemezni a helyzetet, esetről esetre lehet haladni. Azt hiszem, a nemzeti kapacitásokat kell itt támogatnunk és erősítenünk, ezt tudjuk megtenni, tehát kielemezni, hogy mi a probléma. Ugyanis amikor én közösségi elnök voltam, akkor indítottunk egy programot, volt egy ugye hálózat, Stönberg miniszter hozta ezt létre, aztán a tanzániai elnök is részt vett benne, és mások, de az én régiómban is beindítottuk ezt. Ugye mit tettünk? Csillében elég jók a mutatók egyébként. Azt tettük, hogy más országokkal működtünk együtt, Paraguay, Ecuador, Bolívia és más országokkal. Ez volt az a három ország, amelyeknél, ahol nagyon nehéz a helyzet, és megpróbáltuk azonosítani a problémát. Az egyik esetben például az volt a gond, hogy nem voltak szülésznők. Tanzániában Kivate elnök úgy döntött, hogy akkor több mint 5000 szülésznőt most kiképeznek, és ezek el tudnak jutni a helyszínre, és így csökkentsék a halálozást máshol pedig a közlekedés volt a probléma, hogy nem tudták a nőket eljutatni a kórházakba. Tehát minden esetben más és más a gond. Sajnos nem ez az én szakterületem, de nagyon fontos, és szerintem egy külön programot kellene indítani, mert tudjuk, hogy mit kell tenni, és hihetetlen dolgokat lehetne elérni. Nem tudok azt hiszem válaszolni minden kérdésre, nagyon-nagyon sokan kérdeztek, de hogyha talán később megkapom a lehetőséget, akkor majd még szólok. Köszönöm szépen, Basele asszony. Most pedig az Védelmi Bizottság nevében Nikolaj alelnök kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Básli asszony, nagy öröm számunkra, hogy itt köszönthetjük az Európai Parlamentben. El kell mondanom, hogy az ön tevékenységében találtam meg a választ egy olyan kérdésre, amelyet az amerikaiak tesznek föl mindig maguknak. Miért van az, hogy a nő a legjobb jelölt egy feladat elvégzésére? Egészségügyi miniszter volt, itt illetve védelmi miniszter, és minden ugyanazt a dolgot különböző szemszögből tudta megközelíteni. Odafigyelt az érzelmekre, de odafigyelt a tényekre is. Különösen nagyra becsülöm tevékenységeit a nők konfliktus zóná, zónában vett betöltött szerepének témájában, és remélem, hogy ezen a területen hatékony lépéseket tud majd foganatosítani. Meggyőződésem, hogy erőfeszítéseket fog tenni ennek érdekében. Egy kérdést szeretnék föltenni önnek. Az INSZRO adminisztratív tanácsának hat éven keresztül tagja voltam, és tudom, hogy a kutatás fogja a kutatás megszervezését fogja kézben tartani. Hogyan kívánja ezt a feladatot elvégezni? Köszönöm szépen, Nikolaj asszony. Most a képviselők kapnak szót. Emlékeztetnék arra, hogy minden hozzászóló egy percet kap. Sajnos szigorúnak kell lennem, mert nagyon kevés az időnk. Először is Gurmai asszony parancsoljon. Encantada de verte aquí en, en nuestro parlamento. Es Hungarian, of course I'm very pleased that you are here. Magyarként természetesen nagyon örülök annak, hogy a magyar elnökség alatt jött el hozzánk, és örülök annak is, hogy a miniszterek aláírták a gender paktumot, tehát remélem, hogy megszületik majd a megfelelő irányelv is, és így nem csak a polcra kerül ez az ügy. Beszélt a nőkről és a fejlesztésről, azt gondolom, hogy a változásban is nagyon fontos szerepük van a nőknek. Természetesen a férfiakat és a nőket is nevelni kell, oktatni kell, és így lehet a társadalmat előre mozdítani. Azt mondhatom, hogy csodák csak akkor történnek, hogyha valaki törődik a dolgokkal, és a nők törődnek a dolgokkal. Tehát nagyon örülök az ön által megemlített öt kérdésnek. Természetesen számunkra nagyon fontos a bérkülönbség kérdése, és ezt nagyon komolyan veszük, ezt a témát. Egy rövid kérdésem van önhöz. Ön minta számunkra, és nagyon reméljük, hogy a, az egy, esélyegyenlőségben nagy, a fontos kérdéseket előre tudja vinni, majd melyek a prioritásai. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Következő felszólalónk következik. Szalafranka úr következik. Én is szeretettel üdvözlöm Önt körünkben. Egy olyan országból érkezett, Csilléből, amely nagyon közel áll hozzánk egy nagyon ambiciózus tervet mutatott be itt előttünk. Ebben az összefüggésben a külügyi bizottságban és vitákat folytattunk. Mi a szerep az Európai Uniónak a különböző nemzetközi szervezetekben, például az ENSZ-ben, illetve annak közgyűlésében, ahol néhány probléma merült fel. Basile asszony ön bemutatta a prioritásokat. Azt szeretném kérdezni, hogy um, milyen költségvetési és erő, erőforrásaik vannak, és humán erőforrások tekintetében milyen eszközeik vannak a célok elérésére. Hiszen kérdés, hogy helyesnek tartja-e, hogy egy több éves keretegyezményt hozzanak létre, amely alapot teremt az ENSZ és az EU szoros együttműködéséhez, miközben tudni kell, hogy itt az Európai Parlamentben és az intézményekben már van ennek egy útja, módja. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, köszönöm Szelefranka úr, Plámasszony következik, parancsoljon. Thank you very much, President. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én is melegen üdvözlöm Besli asszonyt. Nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk, és köszönöm szépen a beszámolót is. Szeretném elmondani önnek, hogy egy nagyon fontos témának a jelentéstevője voltam, ez pedig a női szegénység kérdése az Európai Unióban. Ahogyan ön is tudja, egy nemzetközi kérdésről van szó, olyan célkitűzésről, amely összefogást igényel. Ön ugye orvos, ugyanakkor ön az egyik legnagyobb hatalommal rendelkező nő a világon, és ehhez Gratulálok önnek. Gratulálok az ön által betöltött pozícióhoz. Kérdésem a következő. Hogyan képzelje jövőbeli együttműködést annak érdekében, hogy a női szegénységgel fölvegyük a harcot? A szegénység a migráció női arculattal rendelkezik. Közösen erőfeszítéseket kell tennünk ennek leküzdése érdekében. Egy kérdésem van még. Ebben az évben, júniusban egy stratégiai tervet fog bemutatni, ennek a részleteire szeretnék rákérdezni. Köszönöm. Mrs. Ernst. Köszönöm szépen. Ernst asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Örülök, Besle asszony, hogy eljött hozzánk. A legjobbakat kívánom a munkájához, és köszönöm szépen a bevezető beszédét. Egy kérdés mozgat meg engem a leginkább, ez az úgynevezett 30%-os szabályozás. Nálunk Németországban pontosan ez a 30%-os szabályozás akadályokba ütközött, hiszen a kancellárasszonyunk, Angela Merkel, aki szintén nő, megvétózta azt, mert úgy gondolja, hogy az ilyesmit nem szabad jogilag szabályozni, ez nem megengedhető, csak is önkéntes alapon lehetséges az ilyesmi, és ezzel elfolytotta az erről folyó vitát Németországban. Németországban az igazságszolgáltatásban nagyon kevés a nő, gyakorlatilag nem is, nincsenek is ott nők a vezetőség, vezető pozíciókban, a döntéshozó pozíciókban, más területeken, a gazdaságban szintén ez a helyzet. Gyakorlatilag tehát katasztrofális a helyzet, ha megnézzük, hogy ez egy olyan ország, amely demokratikus és viszonylag jó módú. Ön azt mondta, hogy öt ország vezette be ezt a 30%-os szabályozást, és ez jog szabály nélkül sikerült. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan sikerült ezekben az országokban ezt megvalósítani, speciális, erre vonatkozó jogi szabályozás nélkül, és másút hol sikerült esetleg jogi szabályozással megvalósítani, szabatolni azt, hogy ez valóban megvalósuljon. Köszönöm szépen, Ensz asszony, Muniz asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Gracias, presidenta, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm Besele asszonynak, aki első brüsszeli látogatása során ellátogatott hozzánk is a parlamentbe, pontosan egy olyan időpontban, amikor a nemzetközi események felvetik a mainstreaming és a nők szerepének kérdését. 2009. május 7-én a parlament egy állásfoglalást fogadott el az esélyegyenlőségi kérdések integrációjáról az Európai Unió külpolitikájába. Az Európai Parlament történelme során számos állásfoglalást fogadott el a nők jogairól és esélyegyenlőségéről. Eltekintve ezen állásfoglalásoktól és véleményektől a helyzet az, hogy az Európai Parlament konkrét intézkedések esetében nem mindig képvisel egyértelmű szerepet, legyen szó a nő, női kontingensekről és egyebekről. Igaz, ez más országok tekintetében is. Spanyolországban egy törvényt fogadtak el a nő, nők elleni nemi erőszak elleni küzdelem jegyében, azonban az alkotmánybíróság megtorpedózta azt. Tehát a politikai döntések és a konkrét eredmények között gyakran ellentét feszül. A következő kérdést szeretném feltenni. A külügyi bizottságban a 2012-es költségvetésért felelek, és emellett az Európai Unió multilaterális szervezetekben való képviseletével is foglalkozom, és éppen ezért nagyon örülnék, hogyha az EU finanszírozás is hozzájárulna a 40%-os cél eléréséhez. Az ENSZ programokban specifikus eszközöket szeretnének felhasználni az ön szervezetén belül, ezért a kérdésem a következő. Hogyan szervezik meg mindezt? Hogyan szeretnék szabatolni, hogy az ön szervezete más, UN, más ENSZ-beli szervezetekkel is együttműködjön? Köszönöm szépen, Lunácsák asszony a szó, de még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy mindenki tartsa be az időt. Spanyolul fogok szólni. Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy itt üdvözölhetjük Önt ma. Nem csak azért, mert Ön személyesen és politikai téren is nagyon nagy eredményeket tud felmutatni, hanem azért is, mert olyan erőfeszítéseket képvisel nőként, amelyek nagyon fontosak számunkra. Nagyon örülök annak, hogy vázolta ezt a jövőképet, ezt az elképzelést nagy mértékben, nagy vonalakban kell gondolkodnunk, és így nincs határa annak, amit elérhetünk. A zöldek nevében nagyon üdvözlöm a bevezetőjét, és önt is itt a körünkben. Három kérdésem van az egyik. A UN Women költségvetésére vonatkozik. Tudom, hogy eddig csak önkéntes hozzájárulásokból tartották fenn magukat. Ez változott? Aztán megemlítette a 13-25-ös, de van még, a 10, még egy másik határozat, a 18-20-as, ami a nemi erőszakról szól, például ugye Kongóra gondolok. Lát-e valamilyen előrelépést ennek a problémának a megelőzésében? És végül az utolsó kérdés, a reproduktív egészség. Például a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés lehetősége, illetve a fogamzásgátláshoz való hozzáférés, hiszen enélkül nem élhetnek teljes életet a nők. Milyen eredményeket kíván elérni ezen a területen? Köszönöm szépen, Lunácsek asszony. Romero asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Nagyon szer- nagy szeretettel üdvözlöm Önt itt, Besle asszony. A nők ellen erőszakkal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy sok országban a jogalkotást, a meghozott jogszabályokat nem alkalmazzák. Nem érkezett el az ideje annak, hogy egy olyan ENSZ határozat szülessen, amely erre a kérdésre vonatkozik, annak érdekében, hogy ez a tényállás megváltozzon minden országban, és a bűnügyi törvénykönyvbe is, a büntető törvénykönyvbe is bekerüljön, hiszen sok országban nem is tekintik ezt bűncselekményként, továbbra is tabuként kezelik. Ha ez azonban egy tabu, akkor ez egy olyan bűncselekmény, amelyet nem lehet büntetni, és nem lehet bevenni a büntető törvénykönyvbe. Európában az Európa Tanács egy határozatot fog hozni a az erőszakkal kapcsolatosan, mi pedig az Európai Unió részéről szintén egy jogszabályt szeretnénk elfogadni ezután ezzel kapcsolatosan, hogyha ez sikerülne, akkor meg lehetne erő, előzni a bűncselekményeket, és el lehetne élni, hogy a bírósági ítéleteket kölcsönösen elfogadjuk, hiszen egyeztetnünk kell a világ más részeivel, és ezért nagyon fontos ez. Köszönöm szépen, Romero asszony! Bilbao asszonyi a szó parancsoljon. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Bachelet. Por... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Bachelet asszony, hogy megjelent itt ma. Volt alkalmam Csillébe látogatni, amikor eh, a Baszk Parlament elnöke voltam, az ön elnöksége idején, és megállapíthattam azt, hogy a szociális területen végzett munkássága nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bírt. A bírálatok is lassan elapadtak önnel kapcsolatban, ezért gratulálni szeretnék azokhoz az eredményekhez, amelyeket elért az országában. Mi nők eredményeket érünk el, hozzájárulunk a béke folyamatokhoz, foglalkozunk a gyermekekkel, a szociális előrelépéssel, versenyképesek vagyunk, a nők képesítésben részesülnek, egyre nagyobb szerepet kapnak, de mindez nem igaz a politikában. többségében a nők azért jutottak bizonyos pozíciókhoz bizonyos országokban, mert erre vonatkozóan erőfeszítéseket tettek. A parlamentünk nem egységes a e kérdésben, azt hiszem pozitív diszkriminációs intézkedésekre van szükség a hozzáférés könnyítésére, azonban a férfiak ellenállást gyakorolnak ezzel szemben, hiszen félnek a nők megerősödött jelenlététől. Ezért szeretném megkérdezni, hogy az ön által felsorolt prioritások esetében figyelembe vették e azt, hogy mennyiben lehet tenni valamit a sztereotípiák, a klisék ellen, ami a férfiasság sztereotípiáját illeti. Hiszen a férfiak esetében a férfiasság kliséje gyakran hátrányos, és talán a férfiak számára is előnyös volna, ha többet tesznek az esélyegyenlőségét. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó módszer lenne az ő szereplőkről. Elnök, köszönöm, Kosztá asszony, a szó parancsoljon. Nagyon örülök, hogy találkozhatunk önnel, és megismerhetem. Nagyon sokan követjük az ön tevékenységét, még Olaszországban is, akkor is, hogyha messze vagyunk öntől. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy ugye nagyon sok minden elhangzott, én csak két dolgot emelnék ki. Önnek mi a véleménye a szegénység elleni küzdelemben? Ugye ennek női arca van, illetve a fiatalokat érinti, vannak konkrét kezdeményezések, amelyeket fel lehetne emelni esetleg az önföntitkárságának a szintjére, nemzetközi szintre. A ezen a téren az Európai Parlament elfogadta a szegénység elleni közelem európai éve után a platform létrehozását, a szegénység elleni platform létrehozását. Az egyik legfontosabb állásfoglalás szerintem az volt, hogy múlt decemberben egy kezdeményezést indítottunk a mikrohitelek, mikrofinanszírozás terén. Tudom, hogy nagyon sok a vita, nagyon sok eszmecsere zajlik erről, nemzetközi szinten is, de érdekelne engem, hogy lehet tudna egy erős kezdeményezést indítani ezen a téren. Szerintem ennek a legfontosabb céljai a nőknek kellene, hogy legyenek, mert ők tudnának így gazdaságilag felemelkedni. A másik pedig a főtitkárság kapcsolata a antidiszkriminációs bizottsággal. Ez két különböző szervezet, tudnak egymással kommunikálni, kommunikálni, mert szerintem nagyon szoros kapcsolatban kellene dolgozni, hiszen a kezdeményezések összefüggnek. Costa, jó ha några talare kvar. Jag måste säga att Köszönöm szépen. Még vannak egy páran a listán, tehát tényleg mindenkit arra kérlek, hogy egy, mindenkit arra kérek, hogy egy percben vá, tegye fel a kérdését, hiszen Besle asszonynak fél tizenegykor el kell hagyni a termet. Kratza asszony a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Basli asszony, ahogyan ahogyan ön is elmondta, milyen célkitűzései vannak, milyen elvei vannak, és ha megnézzük az Európai Parlament elveit a nemek közötti egyen, esélyegyenlőség témájában, illetve az igazság és a béke létrehozása, megvalósítása a világban, természetesen nagyon sok minden kapcsolódik a női kérdésekhez. Úgy érzem, hogy nagyon konstruktív lehet az együttműködésünk, és az ön látogatása mérföldkőnek számít. Most az a feladatunk, hogy egy együttműködési keretet hozzunk létre, hiszen párbeszédre van szükség az Európai Parlament, illetve az ön szervezete között, annak érdekében, hogy valóban meg tudjuk valósítani a célkitűzéseinket. Rendkívül fontos, Tudni azonban, hogy az ön látogatása ennek csak az első lépése. Köszönöm. Hát, Mrs. Kratza, Mrs. Klaas, varsågod. Köszönöm szépen, Klász asszony következik. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt Európában és Brüsszelben, Besley asszony. Annak idején, amikor Csillében látogattunk delegációnkkal, akkor önt egy nagyon erős elnökként ismerhettem meg, és nagyon örülök, hogy ön most egy ilyen a nők számára nagyon fontos pozíciót tölt be. Az ön személyes élettörténete is nyilvánvalóan indokolja ezt. Nagyon fontos sikra szállnunk a férfiakért is, csak is az együttműködés lehet a siker kulcsa. Ezért a kérdésem a következő. Ön nem csak az egyik költségvetés fölött rendelkezik, hanem más eszközökhöz is hozzáfér. Az AKC vízügyi jelentéstevője vagyok, ott is nagyon fontos szerepet játszanak a nők. Ez azt mutatja, hogy nagyon fontos, hogy a politika politikákat átfogóan szemléljük, és a nőkért nagyon sok területen, különböző politikában kell ha sikra szállnunk. Ön említette a kongói nők helyzetét és a választójog kérdését. Mi úgy tudjuk, hogy a kongói nők választójoga annyira ö, antidemokratikus, hogy ott gyakorlatilag mind a férfiak, mind a nők helyzetében nincs esélye demokratikus választásoknak. Ezért kérném önt, hogy ezzel a kérdéssel, ezt a kérdést is mérlegelje. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólalon Gómez asszony parancsoljon. Elnök asszony, a végén Kairóban jártunk, és azt szeretném tudni, hogy milyen következtetéseket von le erre vonatkozóan, mit tehetünk az egyiptomi észak-afrikai nők helyzete tekintetében, hiszen ők valóban az élharcosai a demokratikus változás ért folytatott harcnak. Kapcsolatba léptem egyiptomi nőkkel, valószínűleg ön is ezt tette, és szörnyűnek tartom, hogy azok a nők mit tapasztaltak meg, akik a Tahrir téren álltak, akiket szidalmaztak, akiket letartóztattak, akiket még csak, még szüzességi teszteknek is alávetettek. Gondoskodnunk kell arról, hogy a nők eh, ne váljanak szenvedő alanyaivá az afrikai változásoknak. Ez a mi szerepünk, mi feladatunk is az önszerepe is az ENSZ-ben. Milyen következtetéseket von le a kairói történtekből? Köszönöm szépen, a Thompson asszony. Köszönöm Beslé asszonynak, hogy eljött hozzánk az Európai Parlamentben. Nagy örömmel fogadjuk itt önt. A családtervezésről szeretnék kérdést feltenni. Tavaly a szocialista nők egy kampányt indítottak azzal a címmel, hogy az én testem, az én jogom, az én jogaim. Nagyon fontos volt a családtervezés a fejlesztési támogatások keretében, azonban hiányoznak a megfelelő lépések. Amikor az anyasági halálozásról beszélünk, vagy a gyermekhalálozásról, azt látjuk, hogy nem megfelelő a helyzet. Palasztin nőkkel beszéltem a múlt héten, a termékenységük nagyon magas, tíz gyermekük is van. Nem szeretnének ennyi gyereket, ez, ez már szinte a kínzás egyik formája. De nem csak a fogamzásgátlásról van szó, hanem kulturális kérdésről. Ezért szeretném a családtervezést ismét fókuszpontba helyezni. Köszönöm, Thomson asszony, egy rövid megjegyzés Kratza asszony részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy még egyszer szót kapok. Egy olyan dolgot szeretnék említeni, amit nagyon fontos fejlemények tartok az EU-ban. Azon erőfeszítések tekintetében, hogy a vállalatok vezetésében a nők vezető szerephez jussanak, Norvégia példájával élve, most az Európai Unióban sikerült előrelépést elérni, és sok tagállamban, Franciaországban, Spanyolországban és Hollandiában is van erre vonatkozó törvény. Konkrétan ebbe az irányba haladnak az erőfeszítések Olaszországban és Belgiumban is, és az Európai Parlament most egy jelentésen dolgozik, engem ért a megtiszteltetés, hogy jelentéstevő legyek, az Európai Bizottság kezdeményezésére a nők vállalati vezető szerepeinek jogi biztosítása tekintetében elnök. Köszönöm Kráca asszony, Beselé asszonyi a szó. Nagyon sok kérdés hangzott el, parancsoljon. Thank you very much. Unfortunately, I have less than one minute. Köszönöm szépen, kevesebb, mint egy percem van, úgyhogy nem fogok tudni válaszolni ezekre a kérdésekre. Amit, amit mondtam most, ez még csak a kapcsolatfelvétel és a közös munkán kezdete, de természetesen eh, hajlandók, eh, nagyon szeretnénk megállapodást eh, aláírni önökkel, az Európai Parlament és a UN Women között, mert így határozottabban tudunk fellépni, és az önök kérdéseire is jobban tudunk reagálni, hogyan tudunk együttműködni, koordinálni, elkerülni azt, hogy átfedések legyenek, hogy párhuzamosan végezzük ugyanazt, ami lehet, hogy eredményes, de aztán a végén mégsem annyira hatékony, mintha együttműködnénk. Rengeteg lehetőség van még itt Dörbenben is, de a következő évben is. Ugye a fenntartható fejlődésről fogunk tárgyalni, és Cancúnban az első alkalommal említették a nők szerepét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Nagyon fontos a nők hatása az eseményekre. Ez másfajta nőket be lehet vonni a megoldásba. Dolgozunk ezen is továbbra, is így fogunk tenni. Én nekem ebben nagyon sok tapasztalatom van, már ami azt életi, hogy ugye vannak szakemberek a személyzetünk tagjai között. A civil szervezetekkel, társadalommal, más ügynökségekkel együttműködésben fogunk dolgozni azért, hogy biztosítsuk, hogy Döbbenben és Rióban fontos, határozottan képviseljük az üzenetünket. A millenniumi fejlesztési célkitűzésekről azt hiszem a végtelenségig tudnék beszélni, de mindenki mondja, hogy a nők nélkül ezeket nem lehet elérni. Tehát a nők kezébe kell adni a lehetőséget, a hatalmat, de ez egyfajta paradoxon, hogy a nők nélkül nem lehet elérni ezeket a célokat. Nem tudok az összes kérdésre válaszolni, amit kaptam ma. Nagyon sokan csak beszélnek, kiváló beszédeket hallunk a nők szerepéről szerte a világon, de aztán, ha megnézzük az eredményeket, hát aztán ott azért hibázzanak a dolgok. Mit tehetünk? Az egyik, ami, amin én most dolgozom, az a következő. hogy én meggyőződéssel valom, hogy a női jogok azok emberi jogok, de úgy tűnik, hogy a döntéshozók számára nem ez a legjobb érv, amit fel lehet hozni. De hogyan tudjuk megváltoztatni az emberek attitűdjét, hogyan változtassák meg a politikákat, a költségvetést? Hát nagyon jó érveket kell felhozni gazdasági, politikai és társadalmi szempontból is. És be kell vonni az instrót ide, mert ez továbbra is működni fog, a képzőközpont lesz, de a központba be fogjuk most már építeni a kutató funkciót, nem mi fogjuk a kutatást végezni, hanem egy hatalmas hálózatot szeretnénk kialakítani egyetemekkel szerte a világon, mindenféle szervezetek lennének ennek a tagjai, akik aztán szolgáltatásokat végeznének. Mi lennénk a tudásbrókerek, hogy meg tudjuk osztani az információt, a tapasztalatokat és hogy meg tudjuk mutatni, hogy mennyit veszít a világ azzal, hogy a nőknek nem adják meg a lehetőséget nagyon fontos kérdést tett fel Esztrel asszony, arról, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a magánéletet és a munkát, politikai életet. Hát nem tudom, hogy most akkor milyen politikailag korrekt választ adjak. Hát akkor az az, hogy ez nem nehéz, de meg kell tennünk a legjobb, tőlünk tehető legjobbat, de ha őszinte vagyok, hát akkor baromi nehéz, azt kell mondjam. És én nem vagyok szupernő, nincs ilyen, nem léteznek szupernők. Az Igaz, hogy a nők mindent meg tudnak tenni, de nem mindent egyszerre. Ezt azért meg kell tanulni, el kell fogadni, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor kevésbé érezzük magunkat bűnösnek, mindannyian tökéletesek akarunk lenni, és ez a problémánk, ugye tökéletesek akarunk lenni, eh, csodálatos ház, csodálatos család, gyerekek, férje, munka, stb. De ha valaki sokkal dolgozik, akkor sosem tud, eh, sosem örül. De hát meg, tegyük meg a tőlünk tehető legjobbat, tehát nem lehet a mennyiséget a minőségre váltani. Legalább a minőség az segít, hogyha rövid időben is, de azért minőségi dolgokra figyelünk oda, hát ez, ez, ez segít az életben. Ezt lehet tenni, nagyon sok területen előre léphetnek a nők, de nem a nők felelőssége az, hogy minden tökéletesen működjön, kiváló házban lakjon a család, és a gyerekek szuperek legyenek. Ez közös felelősség volt, aki megkérdezte tőlem, hogy pszichológushoz fogja vinni a gyerekeit, mikor még elnök voltam. És akkor én megkérdeztem tőle, hogy ne haragudjon ön, amikor férfi volt az elnök, a férfinak is feltette ezt a kérdést, hogy amikor a férfi nincs otthon, akkor pszichológushoz viszi a gyerekeket? Hát persze hiányolják az apjukat is. Egyedülálló anyaként nyilván nehezebb a helyzet, én ugye egyedülálló anya voltam, de édesanyám nagyon sokat segített. Nem könnyű, ezt el kell ismerni, és még mindig nincs jó válasz erre a problémára, nagyon nehéz ezt megoldani. De szerintem, ha kinyitjuk az ajtókat, ha lehetőséget biztosítunk a nőknek, és egyre többen vesznek részt a politikában, döntéshozatali folyamatokban, akkor megtaláljuk erre a megoldást. Már sok esetben megtaláltuk. Például a több óvoda, a bölcsőde, hogy meglegyenek a gyermekgondozó intézmények, amelyek lehetővé teszik, hogy a nők betöltsenek mindenféle pozíciókat. De hogy összeegyeztetni a magánéletet és a munkát, Szerintem ezzel a cégeknek is foglalkozni kell. Hogyan segítik a női dolgozóikat? Ezzel a családnak is foglalkozni kell, és a férfiaknak is foglalkozni kell, amikor van valamilyen férj, apa, valamilyen partner ezzel mindenkinek foglalkozni kell. Egy valamit hagy mondjak Egyiptomról, nagyon fontos nekem Egyiptom, mint szimbólum. A fiatal lányokkal találkoztam, ugye említettem önöknek, hogy ugye ez a fajta Facebook generáció, vagy a Twitter generáció nagyon érdekes volt, mert amikor ott voltak, akkor hozták magukkal a számítógépüket, és közben is írkáltak. Tehát ott ültek ezen a találkozón, és egyfolytában használták a számítógépeiket. Nagyon sok fiatal azt mondta, hogy ott voltunk, benne voltunk az eseményekben, és most nem vagyunk ott. Elmegyünk az új pártokhoz, és azt mondják nekünk, hogy ó, hát gondolkodjanak észszerűen, nem stabil a helyzet, várni kell, először konszolidálódni kell a dolgoknak, és akkor majd utána, stb. Ezt mondják a fiatal nőknek, hogy majd utána foglalkozunk a női jogokkal. És én elmeséltem nekik azokat a történeteket, ahol a nőknek azt mondták, hogy legyenek észszerűek, és gondolkodjanak egy kicsit, és azok a nők még mindig várnak a többi országban is. Tehát a kérdés az, hogy most mit kell tenni. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen politikai események lesznek, hogyan alakulnak a dolgok, gyengék az új pártok, nem tudjuk, mi lesz a választásokkal, és így tovább. De szerintem sokat tehetünk. Mire van szükségük? Támogatásra van szükségük tapasztalatot kell átadni nekik, hiszen ezek fiatal lányok. Azt mondták, hogy rengeteg mindent szeretnénk tenni, de hát nem tudjuk, hogy hogy kell. Hát soha nem hoztunk létre még szervezeteket, nem tudjuk, hogy hogy kell ezt csinálni és amikor én visszatérek New Yorkba, akkor megpróbálunk egy fontos programot elindítani, hogy támogassuk ezeket a fiatal szervezeteket. Fantasztikusak, nagyon okosak, intelligensek és annyira lelkesek és vannak köztük idősebb nők is. Hát ezt ismerjük, hogy nem csak a fiatal nők a csodálatosak és intelligensek és lelkesek, hanem mi is. Tehát azért itt rengeteg kapacitás van. Támogassuk őket, a kormányokat is támogassák. Támogassuk. Én mondtam, hogy genderügyi minisztériumot hozzanak létre. Nem azért, mert ez problémát old meg, hanem azért, mert képviseltető vannak a nők a kabinetben. Ott fog ülni egy nő. És a másik pedig a mainstreaming. Nekem nagyon tetszik ez a gondolat, de van vele egy gondom. Ha a jogszabályokban ezt megvalósítjuk, hogy azt mondjuk, hogy fejlesztés, és akkor ott van a gender mainstreaming, ha ez mindenütt van, akkor sehol sincs. Ez az én gondom. És én megköszönöm Munyiz asszonynak, hogy ezt elmondta. Biztosítani kell, hogy a költségvetésben nagyon-nagyon erősen, világosan meglegyen ez. Ne csak mainstreamként legyen jelen, hogy mindenütt egy picit nem. Valahol külön világosan, határozottan jelenjen meg. A gender mainstreaming nagyon jó, de allokálni kell külön pénzeket ezekre a célokra. És csak zárásként Említették a reproduktív jogokat, a népességszaporolatot, és így tovább. Globális szinten gondolkodjunk, milyen kihívásokkal nézünk szembe a világban. 2050-re, ha jól emlékszem, 9 vagy 10 milliárd ember lesz itt a Földön. De azok az országok, ahol növekszik a születési arány, azok a legkevésbé fejlett országok, a legszegényebb országok. és még valami, hossz, tovább élünk, és vannak több, több krónikus betegség van, ami nem fertőző, de krónikus betegség. Tehát, hogyha egyszerűen mondom, akkor többen leszünk, nem leszünk gazdagabbak, és kevésbé leszünk egészségesek. Tehát ez komoly probléma, a népesedés és a következményei. Nagyobb szegénység, fejleszt, fejlődés hiánya, és így tovább. De ha a népességről gondolkodunk, nem szabad elfelejteni nem csak a családtervezést, ez ugye fontos, de a HIV-AIDS esetében a UFPA-jel működünk együtt, tehát integrálni kell a HIV-AIDS szolgáltatásokat, illetve a reproduktív jogokkal kapcsolatos tevékenységet, mert nem sok figyelmet fordítanak ezekre a kérdésekre. Sokkal jobban oda kell erre figyelni, hogy is mondjam nem lehetünk állandóan elkésve, nem futhatunk állandóan a problémák után. A megoldást kell idejében megtalálni. Egészségesebb körülményeket kell teremteni, megerő, megelőzni a korai terhességeket, megelőzni a túlkorai házasságokat, megelőzni az erőszakot, a hív és AIDS fertőzést megelőzni. Persze, hát van, van kezelés, de gondoskodnunk kell arról, hogy ne csak anyának tekintsék ezeket a nőket, ugye, hogy addig kapják a kezelést, amíg meg nem szülik a gyereket, és utána pedig nem foglalkoznak velük, hanem egészen másképp kell ezt megközelíteni, és együtt kell működnünk. Zárásként pedig azt szeretném mondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Én szerintem rengeteg tennivalónk van, nőknek és férfiaknak együttvéve. És mi dolgozunk is ezen. Szeretnénk ezeket a szövetségeket megteremteni minden egyes területen és vannak nagyon határozott, kiváló embereink, de sokkal többet kell még tennünk. Tehát ha legközelebb itt jövök, remélem, hogy ebben a teremben is sok nő ül majd, és sok férfi. És jobb lesz az a világ, ahol már jóan mi mindre nem lesz szükség. Amikor megkérdezték tőlem, hogy örülsz annak, hogy van UN Women, Hát már ennyi év elteltével még mindig szükség van a UN mi mindre? Hát ha 60 év óta szükség van ránk, akkor az azt jelenti, hogy még nem jó a helyzet. Nem tudok csodákat ígérni, de a tőlem telhet a legjobbat megteszem. Köszönöm. Köszönöm szépen Besli asszonynak. Nagyon érdekes volt, amit elmondott. Nagyon érdekes volt hallani az ön tapasztalatairól, és látni az ön erőfeszítéseit.